végéhez érkeztünk, és a szavazott magyarázatokkal folytathatjuk. De bien passé, non? Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, ma mia.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari. Kedves képviselőtársaim, akik a szavazat magyarázatot nem kívánják figyelemmel követni, kérem, hogy csendben hagyják el az üléstermet. Kezdjük el a szavazat magyarázatot. Az Ausztrevicius jelentéssel kezdem. Egy percre adok szót Mamikins kollégának parancsoljon. Honorevole Mamikins. Mamikins képviselőtársam. Itt van? E- Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Ma Moldáviával kapcsolatban fogadtunk el egy állásfoglalást, én mellette szavaztam, mert úgy gondolom, hogy ez harmonizációs folyamat nagyon fontos mind a két fél számára. Nem csak azért fontos, mert a moldáv nép számára lehetőséget nyit maga arra, hogy csatlakozzék az Európai Unióhoz, hanem a politikai elit számára megadja azt a motivációt, és, és lendületet, amely révén fontos reformokat tudnak bevezetni és végigvinni az országban. És a társadalom bizalmát is erősíti, amely szükséges, mert ez a bizalom a reformokhoz. És a, a, a, emlékszem, amikor a hazámban tíz évvel ezelőtt Lettország ezen az úton járt, amikor azt mondták a reformot az Európai Unió követeli meg, akkor könnyebben vezették be, a, a, a társadalom jobban elfogadta. Az Európai Unióban sok esetben egyfajta célként érzik ezek a társadalmak, és ha úgy érzik, hogy nem tudják elérni ezt a célt, ez nagyon komoly csalódottságot okoz ugyanakkor. Szólnunk kell az euroszkeptikus érvek ellen is. És foglalkozunk kell Dresden túli területek problémájával, és az ott lakókkal. Én Grúziával kapcsolatos a jelentéstevőként is kell, hogy foglalkozok hasonló kérdésekkel majd. Köszönöm még egyszer, kérem azokat a kollégákat, akik nem akiket nem érdekel eh, a szavazók magyarázat, azok eh, maradjanak csendben és hagyják el a füléstermet. Kérem egy kicsit csendesebben. Most pedig megadom a szót Poszpisil eh, képviselő úrnak egy percre. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem s radostí... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem annak, hogy támogathattam szavazatommal a moldovai társulási megállapodást, a cseh köztársaság képviselőjeként nagyon jól emlékszem arra, hogy egy ilyen szerződés milyen nagy segítséget nyújthat. Egyrészt a kereskedelmi kapcsolatokat erősíti, másrészt ott van az a politikai háttér, amely egyértelműen mutatja, hogy az Európai Unióba vezető úton jár Moldova, az EU-ra tekinthet, és nem kell keletre hagyatkozni, illetve Oroszországra. Azt hiszem azonban, hogy a jövőben egy kicsit erősebb, határozottabb vitát kell folytatnunk. Igazságügyi miniszter voltam, és a moldovai partnerekkel tárgyalhattam, például az igazságügyi rendszer reformját illetően. Ezt mindenképpen támogatnunk kell. Támogatnunk kell a jogállamiságot, a megfelelő politikai struktúra kialakítását, tehát átfogó támogatást kell nyújtanunk, és gratulálok Moldovának. Peru minuto. Köszönöm, Bogovics úr, egy percre kapszott. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy örömmel szavaztam a társulási megállapodás mellett, támogatom azt. Én szlovén vagyok, és én is jól emlékszem arra az időre, amikor mi is elindultunk az EU tagság felé vezető úton. Ezért szimpatizálok a szabadság törekvésekkel. És támogatom. Az Bizottságban is támogatjuk a, a moldáv kéréseket. Én magam is földműves vagyok, gyümölcs ö, gazda, ö, és jól ismerem ezt az ágazatot, és tudom, hogy a szabadkereskedelem és a kereskedelmi lehetőségek mennyire fontosak a termelők számára. A moldáviai köztársaság ügyében Ma nem beszéltünk arról, hogy ez nem arról van szó, hogy az EU vagy Oroszország gyarmatosítaná-e Moldáviát, hanem arról van szó, hogy jobb életet kell kínálnunk a moldáv polgároknak, és ezért támogattam a társadalmi megállapodást. Ináula. Köszönöm, Csirió kollega, úgy látom, hogy nincs az ülésteremben, ezért Hennen úrnak adom meg a szót egy percre, parancsolja. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Every... Köszönöm szépen. minden Oroszországhoz közel lévő ország érezte a Putyin felől érkező nyomást az olajgáz diplomácián keresztül, vagy Ukrajna, Grúzia és Veszarávia eh, Moldova esetében katonai megszállás formájában is. Az, ahogy a nyugat reagált erre a kérdésre, ahogy az Európai Unió reagált ezekre a fejleményekre, ez sajnálatosan félmegoldásnak minősül. Amikor Putyin egy eurázsiai vámuniót Lisszabontól Vladivostokig akart megalkotni, akkor stratégiai szövetségesként elfogadhattuk volna, szemet hunyva ezen problémák felett, vagy egy teljesen határozott politikát folytatunk volna. Annak semmi értelmét nem látom, hogy ilyen terv nélküli diplomáciát folytassunk a Kremlel, nem mi fizetjük meg ennek az árát, hanem a szomszédos országok. La parola

pártunk és frakciónk ellenezte ezt a jelentést, azt, hogy az Európai Unió Moldova irányába tovább terjeszkedjen. Egyértelművé tettük, hogy az Európai Unió már megint úgy viselkedik, mint egy agresszív gyarmatosító erő. Az én hazám is, amely úgy döntött korábban, hogy biztosítanunk kell a gazdasági ellenőrzést gyakoroljunk egyes országok felett. Nos, ugyanígy akar most eh, az Európai Unió Moldova felett eh, ellenőrzést gyakorolni, és gyerekként viselkednek, miközben az orosz medvét eh, botokkal böködjük tulajdonképpen, ahelyett, hogy értelmesen tárgyalnánk Oroszországgal, vannak olyanok ebben a házban, akik azt gondolják, hogy így hátba támadva Oroszországot megbüntethetjük Oroszországot a korábban elkövetett hibákért. Ez nem megfelelő politika, nem célra vezető diplomáció, ennek semmi értelme az Unió részéről így viselkedni. Köszönöm. Köszönjük. Az ajánlásra lépünk tovább, az Austrovicius ajánlásra. Hennen úrnak adom meg elsőként a szót. Okay, grazie. Köszönöm. Jill kollégái a szó. Thank you. Köszönöm. A társulási megállapodás egy lépésre van csak a teljes EU tagságtól. Tekintettel a mostani helyzetre és az Oroszországgal való kapcsolatok leépülésére, a nyugat és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok leépülésére, nem említve a katonai és humanitárius válságot, amit Ukrajnában látunk, nagyon fontos, hogy minden fél részes fél észszerűen járjon el most. E társadalmi megállapodás aláírása Moldáviával különösen a Deszteren túli területekre azzal a kockázattal jár, hogy tovább mélyítjük ezt a válságot. És ezért ellene szavaztunk. La parola onorevole Frunzulica per un minuto. Frunzulica eh, képviselő egy percre kapszott. Köszönöm, elnök úr. A társulás megállapodást az a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió között nagyon is támogatom, mert úgy érzem, hogy az nagyon fontos előrelépést jelent abban, ahogy a Moldovai Köztársaság közelít az Európai integráció kérdéshez. Földrajzilag és kulturálisan a Moldovai Köztársaság Európa, a délkelet Európa része, és része is volt mindig. Geostratégiailag újra Európához közeledik Moldova, oda, ahova mindig is tartozott Moldova, a moldovaiak, és azt várják tőlünk a moldovaiak, hogy a társulási megállapodásból valóban kedvezményzetként jöjjenek ki. A moldovaiaknak szüksége van az Európai Unió támogatására. Köszönöm. Köszönöm. Az Észak-Írországi béke folyamatra vonatkozó állásfoglalással folytatjuk. Anderson kollega itt van a az ülésteremben? Akkor Kárti úrnak adom meg a szót. Megszavaztam ezt az állásfoglalást, amely az észak-írországi békefolyamatról szól, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlament képviselőinek, azért, hogy elfogadták ezt az állásfoglalást, méghozzá ilyen nagy többséggel. A déli határvidékről érkezem, és első kézből van tapasztalatom arra vonatkozóan, hogy milyen károkat okoz a konfliktus, a megosztottság, és láttuk az elveszett generációt ennek következtében. Ezen kívül nehézségekkel küzdünk, mivel két valutánk van, két adórendszerünk, két egészségügyi rendszerünk, amelyek egymás mellett működnek jelenleg. Ezért azt kérem a parlamenttől, illetve az a képviselőktől, hogy segítsék az észak-írországi gazdaságot, és tovább folytassák ezt a sikeres békefolyamatot. Honorable Boylan. Boylan képviselőnek adom meg a szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a parlamentnek, hogy megszavazták ezt a szállásfoglalást. Én is mellette szavaztam, mert ez a meggyőző támogatás ebben a házban jól mutatja azt, hogy nemzetközi eh, aggodalom eh, övezi ezt a eh, ezt az ügyet, a Foglalkoztatásügyi Bizottság tagjaként különösen örültem annak, hogy konkrétan hivatkoztunk annak szükségességére, hogy további gazdasági és szociális fejlődésre van szükség annak érdekében, hogy a béke megszilárduljon. Ez különösen fontos, mivel a Torik vezette kormány tisztességtelen népületi intézkedésekkel veszélyeztetik ezt az észak-írországi régiót, és például a fogyatékkal élők rászorultsága miatt ez szerintem elképesztő. Kérem, hogy továbbra is támogassák Észak-Írországot ebben a folyamatban. Köszönöm, Hannan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen egy pár héttel ezelőtt Martin Schulz elmondta, hogy ez a békefolyamat egy nagy európai eredmény. Nos, hát nem tudom, bármi, ami neked tetszik. Természetesen ez egy vívmány, és természetesen senki nem kíván visszatérni az erőszakhoz, amely egy egész generációt megsértett. Én személy szerint is támogattam ezt, Azonban van egy demokratikus ára ennek az egész folyamatnak. Egy olyan rendszert hoztunk létre, amelyben majdnem minden párt majdnem mindig hatalmon van, és nagyon nehezen kapnak támogatást, és, és azt látjuk, hogy a csökkentések miatt 71%-kal többet költenek, mint a hidegháború idején. Ez azt jelenti, hogy Tudjuk, hogy az ellenzék egy lehetséges jövőbeli kormány mindig sarkalja a hatalmon lévő eréket, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez megfelelően létezzen, különben is megfelelő demokratikus állam sem. La parola Szogor. Szogor úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az észak irországi békefolyamat az elmúlt időszakban tapasztalható megtorpalás ellenére is példaértékű

Tisztelt elnök úr, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megmagyarázzam szavazatomat, és elmondjam, hogy a spanyol néppárti delegáció ellene szavazott ennek a terrorizmus áldozatai miatt, illetve a szóbeli módosítót is elleneztük, hiszen a büntetlenséget ebben a tekintetben nem támogatjuk. Szeretném emlékeztetni önt, tisztelt elnök úr, hogy olyan megjegyzéseket hallottunk, miszerint Észak-Írországot a Baszkföldhöz hasonlították. Észak-Írországban ö, fegyverben állt két ellenfél, Baszkföldön pedig egy egyoldalú konfliktusnak ö, voltunk tanúi. Az ETA terroristái több ezer áltatlan embernek oltották ki az életét, és még mindig aktívak a terrorista csoportok, nem adták le fegyvereiket, és mintegy 300 gyilkosságért felelősek. Mr. Kelly, you have the floor. Kelly úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak úgy, mint képviselőtársai McCarthy-ból asszony és a többiek, én is üdvözlöm azokat az eredményeket, amelyek a tegnapi vita során is felmerültek, és amelyik testet tölt a mai szavazásban. És az egész folyamatot támogattam és támogatom. Nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament és az EU intézményei általában támogatták az északi béke folyamatot, és szeretném ö, megdísérni az előrelépéseket, amelyek ennek, ennek nyomán születtek. Remélem, hogy tovább folytatható ez a folyamat, és erősödik még a jövőben, teljesen kiteljesítve a békét. A szubelin módosítót illetően, sejt, értem, hogy mi volt a szándéke mögött, a tegnapi szubelin módosító mögött, ám előtte megállapodtunk már, hogy nem akarunk a reformok ellen szólni. Itt, itt csak Észak-Írországról van szó ebben a jelentésben, és más földrajzi területekről nem, de más területek is példaként értékelhetik ezt a folyamatot, ez ellen nincs semmi ellenvetésünk. Tiene la palabra el señor Nart. Nart, úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Y mi padre vivió en el País Vasco. Baszk származású vagyok. Halállal fenyegették édesapámat, mert nem volt hajlandó bördendereket a terrorista zsaroloknak, a konfliktusban nem vett részt ugyan, ezért nem tudom elfogadni azt a kijelentést, hogy Észak-Írországban is eh, eh, példaértékkel szolgált Írország más országoknak, antidemokratikus módon készült az állásfoglalás, módosítókat nem nyújthattunk be. A szóbeli módosító indítványát eh, a kollégáit elutasították, a, egy olyan kollégáit, aki nek, a, a, akinek a testvére is életét vesztette ebben a konfliktusban. Három probléma is van. Az áldozatokról nem beszélünk, a gyilkosok és a meggyilkoltak között nem teszük különbséget, és az egyenlő elbánás elvét is meg kell említeni, illetve a kölcsönös tisztelet adás kérdését. Ez egész egyszerűen nem tisztességes, nem helyes Baszk földön. Nem eh, olyan a helyzet, mint Írországban. Köszönjük. A török-ciprusi kérdéssel foglalkozó állásfoglalással folytatjuk. Elsőként Bogovics úrnak adom meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen. Nagy örömmel fogadtam a ciprusi köztársaságról szóló állásfoglalást, támogattam is azt. Ezen a héten tárgyaltuk a, a vegyes parlamenti bizottságban is ezt a témát, és a Törökország lehetséges közeledését az Európai Unióhoz. A szakbizottságban is, a szakbizottságban is tárgyaltunk erről a kérdésről, én általában támogatom a, a Törökországból kapcsolatok normalizálását, ezen belül pedig a ciprus és törökországi viszony rendezését, valamint a ciprusi két közösség közötti viszony rendezését, hiszen ez a kulcsa a megoldásnak. Szerintem hosszú távú megoldást kell találnunk, amely rendezi Európa ezen területén a helyzetet. Voltak gondjaink Irakban, a Szíriában és egész térségben nagy a feszültség, ezért nagyon fontos, hogy normalizáljuk ezt a konkrét helyzetet. Now, Mr. Annan, you have the floor. You many speeches. Hanan úr, aki nagyon aktív ma szavazott magyarázatok serén, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A 90-es évek elején Cipruson a két oldal közel került egy megoldáshoz, egyértelmű volt. Földet a békéért, a törökök földet adnának vissza, azért, mert elfogadják őket egyenlő partnerként egy ilyen kétzonára oszló föderációban. Már majdnem aláírták ezt a megállapodást, az Európai Unió eh, egyoldalúan elismerte az egyik oldalt, amely joghatósággal bír állítólag az egész sziget fölött, így hát a másik fél már nem akart tovább tárgyalni, és a, a konfederatív alapon nyugvó békesélyét elszalasztottuk. Nem Törökország okozza Cipruson feszültségeket, hanem az Európai Unió, amely egyoldalúan avatkozott be a folyamatba az EU béketervet megszavazta az egyik fél, őket büntetik, a másik fél pedig leszavazta, és mégis ők kapták ők jöttek ki az egészből jól. Tehát a görög-ciprusi oldal, amely leszavazta ezt a béke megállapodást, most ben van az Európai Unióban. A, a Törökországról tudjuk, hogy generációk óta NATO-ban milyen fontos szövetségesünk, a csihadisták e ellen is felléphetnek. Szövetségesen az ember nem bánik így. Köszönjük Zahragyil úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy sajnálom, hogy az Európai Parlament jóváhagyta ezt a jelentést ma. Szerintem egyoldalú, nem kiegyensúlyozott, és nem járul hozzá pozitívan ahhoz, hogy megoldjuk ezt a nagyon kényes problémát. Mit több olyan helyzethez vezethet, hogy Törökország ö, felhagyja két adó tárgyalásokkal, ezért a konzervatív frakció vezetőek pártként, amely pártcsaládnak, csárcsaládnak tagja a török párt. Én nem támogatom a jelentést, és nem szavaztam mellette. Köszönöm. A humanitárius helyzet Dél-Szudánban címet viselő állásfoglaláshoz fűződő szavazatmagyarázatok következnek Hánál úr elsőként. Köszönöm szépen. A világ egyre több országot ölel föl, és azt látjuk, hogy dél Szudán is példáját adja annak, hogy egyre több önálló állam, önálló ország születik. Itt pedig az ellenkezőjét látjuk, folyamatos központosítást és a döntéshozatat egyre kevesebben végzik egy, egy elit csoportja. Ezért azt gondolom, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy azon az egyetlen kontinensen élünk, amelyen nincs gazdasági fejlődés, egyáltalán nincs gazdasági fejlődés. Minden más kontinens újra fellendült a gazdasági válságból, mi, mi pedig az egyetlen olyan kontinens vagyunk, amely hat éven belül a harmadik recesszióját éli. Miért? Azért, mert elveszük a hatalmat az emberektől, és egyre inkább az elit kezébe központosítjuk ezt. Ezért mi vagyunk az egyetlen olyan régió a világon, amely hanyatlik. La parola all'onorevole... Köszönjük. Gufrida eh, asszony kap szót egy percben. Eh, volevo ulteriormente rafforzare il mio sì. Köszönöm szépen. Én is szeretném megerősíteni támogató szavazaton. Ahogyan tegnap is elhangzott a vita során, Dél-Szudánban még mindig nagyon válságos a helyzet az állásfoglalás ellenére, a válságnak nincs vége, a konfliktusnak nincs vége, és az újságíróktól azt halljuk, hogy mintegy egymillió ember az esős évszak megérkeztével nem tud kiszabadulni. Azt látjuk, hogy mintegy 50 ezer menekült van Etiópiában, és ez valós humanitárius válságot mutat, hiszen túlélésüknek egyetlen kulcsa az ENSZ élelmezési programja. Támogatásunkról kell tanúbizonyságot tenni itt a parlamentben, támogatnunk kell az ENSZ-t is, hogy tovább léphessünk, és megpróbáljuk megoldani ezt a konfliktust. Köszönöm. Jencse képviselő a szó. signor presidente con eh, questa risoluzione il parlamento lancia un forte appello alla comunità. internazionale eh, a dél szudáni konfliktus megoldására szóltjuk fel az érintett Túlságosan régóta folyik itt a háború, két millió ember vesztette az életét, 2011. július 9-én a függetlenség a dél-szudániaknak újra reményt adott, de a társadalmi megosztottság bagait is elhindette egyben. Nem ülhetünk körbetett kézzel, miközben egy új humanitárius válság van kialakulóban. Nem engedhetjük azt meg, hogy gyermekek százai, ezrei nap mint nap elfogadhatatlan helyzetben tengerségi életüket, óriási menekült áradat is várható, valamit tenni kell, hiszen ez a konfliktus az egész régiót érinti, a szomszédos országokat, ahol jól tudjuk, hogy miliciák lesben állnak. Azt hiszem, hogy meg kell teremteni a béketárgyalások alapját, a, és segíteni az ország újjáépítését egy nemzetközi fegyverembargó szigorú végrehajtására van szükség, eh, hiszen továbbra is eh, érkeznek a fegyverek ebbe a régióba. A dél-szudáni kormánynak pedig a kotonói megállapodás jobb elfogadását eh, ösztönözni kell. Köszönöm. Köszönjük Enge asszony, most pedig Kelly úr, parancsoljon. Ön az utolsó hozzászólónk a mai nap során. Utolsó, de nem a legutolsó szimbolikus értelemben. Köszönöm, csak úgy, mint az előttem szóló, én is szeretném dicsérni önt elnöki teendőjének ellátásáért. Kiválóan vezette le a mai vitát, és azt is szeretném elmondani, hogy örömmel támogattam ezt a jelentést, és azt hiszem helyén való, hogy megteszünk mindent Európai Parlament gyanánt, annak érdekében, hogy Dél-Szudán népét a lehető legtöbb eszközzel támogassuk amikor három évvel ezelőtt megalakult ez az új állam, nagyon sokan úgy gondolták, nagyszerű jövő áll előttük. Ám ugyanakkor mások meg nagyon nagy aggájjal figyelték ez állam létrejöttét, és azt, hogy vajon képesek lesznek együttműködni. Ezért kérjük és hívjuk fel a dél-szudáni hatóságokat, hogy hagyjuk, hagyják maguk mögött a nehézségeket és a feszültségeket, igyekeznek kiaknázni azokat az erőforrásokat, amely rendelkezésükre állnak, és az állampolgáraik számára jobb jövőt építsenek. Ezért örülök annak, hogy támogathattam ezt az állásolást, és gratulálok ahhoz a munkához, amelyet kifejtett ma. Jó very much, Mr. Kelly. Köszönöm, Kelly úr. della seduta odierna sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio... A Jegyzőkönyvet a következő plenáris ülésen fogjuk elfogadásra előterjeszteni. A ma nap során elfogadott állásfoglalásokat pedig a címzetteknek természetesen megküldjük, ezzel az ülést lezárom.